a szavazás ma 12-kor lesz. Következő napirendi pontunk a Schmallenberg vírus járványszerű terjedése. Szóbeli választ igénylő kérdéseket fog megválaszolni a bizottság. Először Jánik úrnak adom meg két percben a szót. Monsieur le Président. Elnök úr, biztos asszony. A kerge marhakor, aztán a különböző betegségeket követően van a, egy új betegség, a Schmallenberg vírus, amely sújtja állatainkat. És azt hiszem, hogy csak pár héten belül tudjuk ennek a nagyságrendjét felismerni, amikor majd felmérjük, hogy mi is a helyzet a tehenekkel, kecskékkel és a birkákkal. A szóbeli kérdést azért tesszük fel, mert szeretnénk megtudni a biztos asszony, hogy mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ne legyen marha hús embargó, hmm, hogyan lehet visszaszorítani ezt a betegséget, hogy kívánják ezt valahogy koldában tartani. Azt hiszem, hogy jó lenne létrehozni egy európai kompenzációs pénztárat azon gazdák kompenzálására, akiket ez a betegség érint, együttműködve az országokkal. Ez egy közegészségügy, állategészségügyi krízis. Azt hiszem, ez nagyon fontos kérdéseket vet fel az agrárgazdaságunkkal kapcsolatban és a szabad kereskedelme kapcsolatban. Egyre törékenyebbek a gazdák, mm, egyre törékenyebb az élelmiszerbiztonság. Ezek a kérdések mind felülmérnek. Azt hiszem, ezen el kell gondolkozni, amikor erről a kap reformról beszélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lőjaj kolléga, most pedig Nicholson kolléga. Kettő perc, maradjon is állva mindjárt a helyén. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Nem régiben a Schmallenberg vírus uh, új uh, elterjedése miatt a gazdálkodóknak most megint sürgősségi intézkedéseket kell hozniuk, pedig minden évszakban jut ránk valami. Múlt ősszel kezdett a kiterjedés a vírusnak, de mostára érte el kritikus kiterjedését. Az újon született állatok is hordozzák. A helyzet külön odafigyelést és arányos kezelést igényel. A vírus nem ö, veszélyes az emberre, ezért Oroszország és Egyiptom azonnali exportembargója indokolatlan a tejtermékekre vonatkozóan. Ez egy túlreagálása volt a helyzetnek, és ez szimplán protekcionista kereskedelmi politika. Tudjuk, hogy a vírust szúnyogok is terjesztik, és így a határokon átnyúló terjedés megakadályozása gyakorlatilag lehetetlen. Nehéz tehát koordinált választ adni a kérdésre, de meg kell próbálni koordinálni erőfeszítéseinket, és először is az ott kezdődik, hogy a vírus kiterjedésének pontos felmérése szükséges. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a közvélemény és a harmadik országok megbizonyosodhassanak arról, hogy az Európában termelt tejtermékek és hús továbbra is biztonságosak. Ezen túl pedig ö, vakcinációra van szükség, oltásra, hogy a jövőben ne legyen megint ilyen kirobbanó ö, előfordulása a vírusnak. Köszönjük szépen, Nikolson úr. Most Desszúr kap két percben szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a vitát az úgynevezett Schmallenberg vírusról ez a vírus tudósok véleménye alapján az akapáni vírussal hason, összehasonlítható. Ez Afrikában és Ausztráliában már hosszabb ideje ismert. Az akapáni vírus nem ártalmas az emberi egészségre, tehát feltételezhetjük, hogy a Schmallenberg vírus is veszélytelen az emberi egészségre. Állatoknál azonban ez a vírus nagyon komoly veszélyeket jelent, és komoly gazdasági károkat idézhet elő. Biztos hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy korlátok közé szorítsuk ezt a betegséget, és felszámoljuk az EU-ban. Az intézkedésekhez pedig az EU egészében szükséges az, hogy tájékoztatási kötelezettséget vezessenek be, ahogyan azt Németországban a szövetségi tartományokkal már megtette a kormány. Máskülönben ugyanis nehéz, egyébként nehéz a szúnyoggal szemben a védekezés, a vakcina viszont lehetséges. A bizottságot éppen ezért arra szólítanám fel, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy egy megfelelő védőoltást kidolgozzanak, hogy ez minél hamarabb rendelkezésre álljon. Továbbá a bizottság feladata az is, hogy az adatok összegyűjtését gyorsan hajtsa végre, hogy a szükséges adatok rendelkezésre álljanak, és meg lehessen hozni a kellő intézkedéseket is. Továbbá a bizottság feladata, ahogyan azt már megemlítettük, hogy a március 20-ai kereskedelmi korlátozásokat helyezik hatályon kívül. Oroszország, Ukrajna, Egyiptom, Mexiko és az USA is már életbe léptettek kereskedelmi korlátozásokat. Minél gyorsabban lépünk fel most, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem terjed a betegség, és fel lehet számolni majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lesz kolléga, most pedig kettő percre. Reimers aztán kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Tavaly egy új vírust állapítottak meg, szarvasmarháknál, kecskéknél, bárányoknál, amely torzulást, halvaszületés, sőt, elvetélését okoz. Ez a vírus valamilyen módon bekerült Európába. Az érintett gazdaságokat létbizonytalanságba veti ez a vírus, és sokszor úgy érzik, hogy magukra hagyták őket. Egyetértünk azzal, hogy egy új betegségnél szükség van megfelelő monitoringra hogy tudományos alapon tudjunk arról dönteni, hogy új eh, vírusról, új járványról van-e szó vagy sem. Itt az idő, és hát az idő az hiányzik az érinteteknek, segítségre van szükségük azonnal. Nagyon fontos, a kölcsönösség lehet, hogy egy állatjárvány alap eh, fontos lenne, de ez persze tájékoztatási nyilatkozatali, közétételi kötelezettsége jár. Mikor fog a bizottság végre egy stratégiát kidolgozni új betegségekre, amely meghatározna, hogy mikor kell megfelelő lépés segítséget nyújtani az érintettnek egy új betegségnél. Az idő szalad, a betegség terjed, a járvány kezd kialakulni, az exportstoppal reagálnak a kereskedelmi partnereink, így a nem fertőzött gazdaságokra is kiterjed ez a válság. Bár a szúnyogok a járvány hordozói, nem hiszem, hogy közvetlen veszély fennállna, a bizottság hogy fog exportstoppal szemben felelni a behozott betegségeket, a klímaváltozások, miatt, ugye hát miután egyetemben utaznak, külföldre járnak, tehát egy, egyszerűen ennek a veszélye nő, hogy behoznak betegségeket. Nagyon fontos, hogy valamiképpen csökkentsük ezek a hatásokat. Nagyon fontos segíteni az érintetteknek és mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Reimers kolléga, most pedig Hédegár biztos asszony. Thank you very much, as Mr. Dali cannot, uh... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében fogom megválaszolni a kérdéseiket. Természetesen az Európai Bizottság nyomon követte a Schmallenberg kitörést, betegség kitörését a kezettől fogva, és megpróbáltuk koordinálni az európai választ, és Reimers asszonynak már elmondhatom azt, hiszen azt, kérdette, azt kérdezte, hogy hogyan lehetne létrehozni új betegség számára standard eljárást. Elmondhatom, hogy már vannak jó mechanizmusok, amelyek megfelelő választ nyújtanak ezekre a kérdésekre. Ezek a mechanizmusok által fel lehet deríteni ezeket a vírusokat, és össze lehet hangolni a fellépést. A tapasztalataink a H5N1-el, illetve a különböző más járványos betegségekkel kapcsolatos fellépésünk megmutatta azt, hogy az európai felkészülés megfelelő, és ez sikeres reakciókhoz vezetett. A jelenlegi helyzet további lehetőséget kínál arra, hogy a meglévő mechanizmusokat finomíthassuk, és az új állategészségügyi stratégia értelmében az Európai Bizottság további lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az európai szint felkészült legyen, és további javítások is elérhetőek legyenek. Az iránymutató dokumentum meg, felvázolja azt, hogy mi a prioritás, és mit készít elő az Európai Bizottság, és azt támogatták a tagállamok szakértői is. Ami a további terjedését illeti a vírusnak, ez a vírus már az állati populációban terjedt 8 tagállamban, és nem valószínű, hogy a téli időszak alatt tovább terjedt volna ez a vírus. Megfigyelést alkalmazunk jelenleg, és el kell mondjam, hogy a beteg állatok exportja nem engedélyezett az Európai e, Unióban, minden állategészségügy intézkedésnek arányosnak és fenntarthatónak kell lennie. Figyelembe kell venni azt, hogy az elérhető adatok értelmében ennek a vírusnak a hatása az állategészségügyre és e, e, reprodukcióra korlátozott, és nem valószínű, hogy betegséget okoz az emberekben. Ugyanakkor az Európai Bizottság az EFSA-t felkérte arra, hogy biológiai adatokat gyűjtsenek be a tagállamok részéről, hogy felmérjék azt, hogy ez a vírus hogyan hat ki az átegészség, illetve az állat jólétre. Az Európai Bizottság és az EFSA kapcsolatban van a tagállamokkal annak érdekében, hogy az adatgyűjtést standardizálják, illetve egyszerűsítsék. Van egy tudásbeli hiányosság ezen vírussal kapcsolatban, hiszen ez egy újfajta vírus, és ezért az Európai Bizottság koordinálja a támogatást, illetve a tudományos együttműködést annak érdekében, hogy megfelelő állategészségügyi politikát lehessen kilakítani ezen fertőzés esetében, amelyel további intézkedéseket lehet létrehozni EU vagy tagállami szinten. Ami pedig a többi vírusos betegséget illeti, akár csak a többi vírusos betegség esetében, jelenleg nem tudjuk megmondani azt, hogy mikor lesz kialak, mikor fog létrejönni egy megfelelő vakcina. Az Európai Betegség Megelőzési Központ a múlt év decemberében kijelentette azt, hogy nem valószínű az, hogy ez a betegség az emberekben is megjelenhetne. És továbbra is fenntartja ez a központ ezt a kijelentését. Ugyanakkor nem lehet kizárni jelenleg azt, hogyha új ö, bizonyíték jelenik meg ezen betegséggel kapcsolatban, akkor az Európai Bizottság azt kéri majd az Európai Betegség Megelőzési Központ, Járvány Megelőzési Központ részéről, hogy vizsgálják felül a véleményüket. Az Európai Unió korai rendszerén keresztül kívánjuk majd az elkövetkező lépéseket megtenni. Annak ellenére, hogy megfelelően léptünk fel, több mint tíz ország kész arra, hogy kereskedelmi korlátozásokat vezessen be a Schmallenberg vírus miatt. Az Európai Bizottság meghallgatta mindazt, amit Nikozon lemondott, és mi is támogatjuk az arányos fellépést. Szeretnénk, hogyha a kérődzők exportjával kapcsolatos fellépések az EU-n kívül arányosak lennének, és tudományos bizonyítékon alapulnának. A harmadik országokkal az Európai Bizottság kapcsolatban van, annak érdekében, hogy a kereskedelmi korlátozásokat csökkentsék. Végezetül szeretném elmondani, hogy EU szinten kell fellépni annak érdekében, hogy a nem szükséges piasztorizásokat el lehessen kerülni. Nagyon fontos az, hogy továbbra is megfelelő módon kezeljük ezeket a kérdéseket. Kollégin. Köszönöm szépen Hildegárt, kollega, most a frakciók nevében felszólalók következnek, először is Delenge asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, az Európai Bizottság eh, eh, részéről monitorozás tanulmányokat hallottam, pedig amire szükség lenne, az a cselekvés lenne, ami pedig két szinten. Először is az a gazdálkodók eh, szintjén, akik az európai szinten nagy bizonytalanságban vannak, illetve az állampolgárok szintjén is fel kell lépnünk, hiszen aggódnak amiatt, hogy esetleg az emberi egészségére is káros lesz a betegség. Az a tíz ország, amelyek lezárták határaikat az európai termékek szemben, ennek kapcsán elmondhatjuk, hogy van, ahol csak az élő állattal szemben vezette be korlátozást, van, ahol az állatok húsával szemben és van, ahol csak három Európai Uniós tagállamból nem engednek be termékeket, valahol öt tagállamból. Minden egyes ország esetében másfajta korlátozásokat vezettek be, és másfajta kritériumokat vezettek be ahhoz, hogy meg lehessen szüntetni a korlátozásokat. Az Európai Bizottság mit tesz ezen a területen? Az Európai bizottság nem szereti azt, hogy a tagállamok bilajtásan tárgyalnak, de hogyha a tagállami miniszterek gyorsabban el tudják a munkát végezni, mint az Európai Bizottság, akkor megtehetik azt. Tehát mindenképpen azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság bebizonyítaná azt, hogy tényleg méltó az Európai Bizottság arra, hogy egyedülállóan lépjen fel az európai tagállamok nevében. Utolsó pont a az egészség, emberi egészség területén. Örülök annak, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy alacsony az esélye annak, hogy átterjed az emberekre ez a betegség, de szerintem ugyanúgy és megfelelően kell kommunikálnunk ebben a kérdésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Delange kollégának, Gróte kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm azt a lehetőséget, hogy erről rendkívül fontos kérdésről egymással tárgyalhatunk. Az én országomban, a Német Szövetségi Köztársaságban jelenleg 900 üzemet érint a Schmalenberg vírus, és egyre inkább kiterjed ez a vírus. A közvéleményt is érinti a vita, van egyfajta félelem, egyrészt a mezőgazdaság miatt, amiatt, hogy elvesztik a bevételeket, Másrésztről a közegészség területén is van vita, hiszen teljes mértékben kizárni nem lehet még a 100%-ig azt, hogy ez a vírus az emberekre nem terjed át. Az EFSA már bejelentette azt, hogy az Európai Járvány Megelőzési és Ellenőrzési Központtal együtt kíván működni, és a népegészségre, a közegészségre gyakorolt hatást nyomon kívánják követni. Ezt nagyon fontosnak tartom. Van egyfajta monitorozási eljárás is, és az EFSA már egy szimulációt is elvégzett, nyolc tagállamot érint ez a fajta járvány. Mi pedig attól tartunk, hogy tavasszal, nyáron a legyek miatt ez a járvány tovább terjed, különböző forgatókönyveket készítettek, és azt kérdezném, hogy az Európai Bizottság milyen fajta intézkedéseket kíván foganatosítani, annak érdekében, hogy a szimuláció által felmutatott forgatókönyveket leküzdje, vagy elemezze ezeket a pontokat. Nagyon fontos az a közülemény számára, hogy visszaszorítsák ezt a járványt. Tudom, hogy ez egy új járvány, és nincsen specifikus eszköz ezen járvány leküzdésére, de az Európai Bizottság milyen tervet készített el, vagy mit kíván tenni annak érdekében, hogy ez egy, ne egy olyan járvány legyen, amely minden 27 tagállamra átterjed. Most már 8 tagállamra terjedt ez ki, és nem szeretnénk azt, hogyha 27 tagállamra terjedne ez ki. Köszönöm szépen. Él volt kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Írországban nem volt még Schmalenberg vírus jelezve. Azt remélem, hogy vírusmentes is marad az ország. Ugyanakkor aggaszt, hogy Oroszország és egyéb kereskedelmi partnereink betiltják az Európai Unióból a marha exportot. Nem csak az élő marhára és birkára, hanem a szarvasmarha, birka és sertés húsra is vonatkozik, független attól, hogy melyik országból származik. Az, hogy a sertésre is kiterjesztették a tilalmat, azt mutatja, hogy nem megalapozott ez az egész eljárás. Szükségünk van arra, hogy megőrizzük a hírnevét az európai termelőknek, fel kell lépni a kereskedelmi korlátozások ellen, és nem szabad az ilyen hirtelen reakciókat elfogadni. Az Európai Uniónak oda kell figyelni az állategészségügyre és a fogyasztók védelmére is, és ezt érvényesíteni kell a kereskedelmi partnereinkkel szemben is. Köszönöm szépen, Hajzlin kollega következik egy percre. Igen, a tegnapi számok egyértelmű nyelvet beszélnek, rengeteg országra terjedt ez át, 8 országra terjedt át ez a betegség, az Európai Bizottság pedig semmit nem tesz továbbra sem, ezt a tagállami problémának tekinti. Hogyha megjelenne ez a járvány egész Európában, akkor a gazdálkodók egyedül maradnának, mert nem kapnának kompenzációt. És egyre több ország hozna exportkorlátozást az EU-val szemben. Én nem értem, hogy az Európai Bizottság miért nem veszi komolyan, véleményem szerint, ezt a problémát. Össze kell kötni a, gaz, a tudományos erőket, és segíteni kell az állattartóknak, hiszen őket már másodjára sújtja egy súlyos betegség, valamit tennünk kell, hogyha nem kártalanítjuk őket, akkor pár éve belül nem lesz jutartás számos régióban. Mindenképpen szembe kell nézni ezekkel az új járványokkal, hiszen ez ki fog terjedni a klímaváltozás miatt is. Elnök, köszönöm szépen Hajzlin kollégának, most pedig Gírlin kollega következik egy percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ha jól értettem, ez az első új vírus, amit most már két évtizedet ö, találtunk itt nálunk szinte lineárisan ö, található meg északtól délig, és nagyon gyorsan terjed. Úgyhogy mit is szeretném, hogyha a bizottság tenne. Kérem, vizsgálják meg a következőket. Először is ismerjék el, hogy milyen fontossága van annak, hogy gyorsan és hatékonyan lépjünk fel. Aztán a kereskedelmi korlátozásokkal foglalkozzanak, mert a gazdáknak szükségük van erre. Aztán nagyon gyorsan kutassanak az esetleges gyógyítás és különböző vakcinák terén. Végül pedig, ami szerintem a legfontosabb, az, hogy figyelmeztetésként kezeljék, hiszen nyilván az éghajlat változik, hiszen a levegőben található vektorok egyre jelentősebbek, és új vírusok jelennek meg egyszerre. Egyszerűen meg tudunk ezzel birkózni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a további felszólalák következnek, és Nikulászkó úr kezdi a sort. Din punctul meu de vedere, întreaga Köszönöm, elnök úr. Szerintem ezt a vitát két szempontból lehet vizsgálni. Először is meg kell néznünk a súlyosságát ennek a járványnak. Öt hónapja kezdődött a járvány, 1200 gazdaságot érint, nincsen gyógymód, terjed, és a melegebb időszak további problémákat fog felvetni. A másik dolog, amit vizsgálnunk kell, hogy milyen hatással lesz ez a termelőkre, illetve az állatok sorsára is. Meg kell vizsgálnunk a kereskedelmi szankciókat, illetve az esetleges ellenlépéseket. Az Európai Bizottság kitart amellett, hogy a kereskedelmi korlátozások nem igazolhatóak, és nem felelnek meg az állategészségügyi világszervezet standardjainak sem március 20-a óta e, elemzik e, a e, helyzetet, és az Európai Állategészségügyi Hatóság is felajánlotta szaktudását az orosz partnernek. Ugyanakkor több információra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy az oroszok mire készülnek, és milyen információval rendelkeznek. Oda kell figyelnünk arra, hogy a múltban hogyan jártak el, milyen a nemzetközi mércéknek nem megfelelő lépéseket tettek, mindezt az orosz kapcsolatok keretében kell vizsgálnunk. Köszönöm szépen, két percre Roduszt kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm azt, hogy feltehettük ma ezt a szobeli kérdést a Smánbek vírussal kapcsolatban, és megmutathatjuk ezzel azt, hogy nagyon is komolyan veszük ezt a témát. Nagyon sok gazdálkodó kétségbe esetten várja azt, hallhatták, hogy 955 üzemet érint ez a járvány eh, Németországban, nálunk, Schleswig-Holsteinban vannak, eh, de nagyon, nagyon sok a jutartó, a tengerpart mentén sok gazdálkodót érint ez a vírus, és főként a borjegyzés idején ez a vírus ezen gazdálkodások fennmaradását veszélyezteti. Ezen járvány miatt nem csak a marha tartók, hanem a jutatók is szenvednek, 106-ról 116-ra emelkedett már az elmúlt héten a területemen az a szám, amely a vírus által érintett gazdálkodókat érinti. Szeretnék rámutatni arra, hogy az állatok is borzasztó módon szenvednek. Úgy gondolom, hogy ez sem elviselhető. Szükség van a lehető legsürgősebben egy oltóanyagra. Érdekelne az, hogy hogyan néz ki a kutatás ezzel kapcsolatban, és hogy az Európai Bizottság támogatja -e ezen oltóanyag kialakítását. Lehet, hogy el kéne azon gondolkodni, hogy legyen egy lehetőség arra, hogy eh, azok az üzemek, amelyek elvesztették bevételeiket, azok kártérítést kapjanak. Milyen lehetőségeket lát itt az Európai Bizottság, és milyen intézkedéseket tettek már meg? Kérem, a lehető leggyorsabban járjanak el, és tájékoztassanak bennünket arról, hogy hogy állnak a dolgok. A gazdálkodók várnak önre, de ránk is. Köszönöm. Köszönöm szépen Róduszt kollega, másfél percre Schnellhardt kollega következik. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves biztos asszony. Helyes az, hogy ma a Schmallenberg vírusról beszélünk ma itt, de azt kérném mégis, hogy ne okozzunk pánikot, és ne hamarkodjuk el a cselekedeteinket. Mi a kiinduló alap? A Schmalenberg vírus eddig csak néhány állatnál lépett fel, nagyobb számban ugyan, de megállapította már több tudományos intézet, hogy számos állat kialakít egyfajta védettséget ezen vírussal szemben. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy néhány évvel ezelőtt sokat beszéltünk a madár influenzáról, és ott is tettünk lényeges intézkedéseket, és akkor is azon gondolkodtunk, hogy nem túloztuk el, el a cselekedeteinket, tehát jobban át kellene gondolni ezeket a fellépéseket. Ellenőrizni kell, és, és, és helyesen tartom azt, amit biztos elmondott, ezt vizsgálni kell, meg kell vizsgálni kell azt, hogy milyen mértékben van szükség a fellépésre, de az, hogy már most kompenzációról beszélünk, ezt egy kicsit azért elhamarkodottnak tartom. A tagállamoknak megvannak a lehetőségeik, Hollandiában, Németországban is kaphatnak bizonyos alapokból kártérítést. Én azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy egy bizonyos ilyenfajta kasszák kiépítését, mint Hollandiában és Németországban is láthatunk, ilyeneket támogasson más tagállamokban is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Snárhát, kollega. A spontán felszólalások következnek, és jár kollega kapja meg a szót. Én is fontosnak tartom ezt, hogy az Európai Parlamentben beszéljünk erről a témáról, és legalább három szintű ez a probléma először is segíteni kell az érintett gazdálkodóknak, erre tényleg szükség van, mert ahogy már hallhattuk a kollégáinktól, főként a jutartás területén elég kicsi a megtérülés, és nagyon fontos eh, bizonyos területek számára a táj szempontjából is ez a fajta állattartás, és eh, mindenképpen tisztázni kell a helyszíni kérdéseket. Ezen kívül olyan eh, járványokkal van szó, amelyek közvetlenül is hatnak, és harmadsorban pedig szükség van arra, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk, hiszen sokszor csak léből kapott információk vannak, ezek nem alapoznak tudományos tapasztalatokra, nem tudjuk, hogy veszélyes ez az emberek számára. Ezen kívül el kell kerülni azt is, hogy nemzetközi szinten aránytalan kereskedelmi szankciók legyenek. Mindenképpen elemezni kell az európai fellépést, és koordinálni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen Jár kollégának, Obermeyer kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Több ezer gazdálkodást érint már Európában ez a vírus, ezt szúnyogok terjesztik, és emiatt, ahogy növekszik a hőmérséklet, egyre inkább több ilyen megbetegedés lesz. Főként a tömeges állattartással foglalkozó országban, mint Németország, Franciaország, Hollandia, itt alakulnak ki új járványok, új módszereket kell találnunk, el kell térnünk a tömeges állattartástól, és strukturált, ökológiailag kidolgozott állattartást kell alkalmazni, mint amit az alpesi területeken is láthatunk nálunk Ausztriában. Fel, megelőzően kell fellépnünk, és hogyha csak utána próbálunk szükségintézkedésekkel fellépni, ez nem igazán jó. Köszönöm. Meine Damen und Herren auf der Tribüne. Hölgyeim és uraim, a tribunon, akik ülnek, azonnak szeretném elmondani, hogy a tetszés nyilvánítás, ez nem tartozik a parlamenti munkánkhoz. Beszeszkó asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr ez az új ö, fejlemény ö, megint csak arra mutat, hogy ö, az állatokra vonatkozó normákon változtatnunk kell. Sajnos még nincsen ellenszere ennek a betegségnek, most dolgoznak rajta, pedig a járvány már áprilisban óriási méreteket ölthet. Úgyhogy ezért kell mindent megtenni annak érdekében, hogy valós idejű információt kapjanak a gazdák a tagállamokban állandó ellenőrzésre van szükség olyan területeken, ahol még nincs jelen a vírus, annak érdekében, hogy lássuk, hogy hol történik a fertőzés, hogy megfelelő diagnózisunk legyen, és a nemzeti hatóságok jelentsék azokat az eseteket, amelyek azt mutatják, hogy kitört a járvány. Korai jelző rendszerre van szükség az állatok vonatkozásában, a kérdés az, hogy hogy lehet az érintett területeken a gazdáknak közvetlenül információkat szolgáltatni. Köszönöm. Köszönöm szépen Baszeszkú kollégának, a spontán felszólalások ezzel lezároltak, és jeleget biztosnak adom meg a szót. Thank you. First, uh... Köszönöm. Először is uh, uh, emlékeztetnék arra, hogy a biztos úr megfelelő módon foglalkozik ezzel a dologgal. Hallottuk, hogy mit tehetne az Európai Bizottság, kezelje a kereskedelmi helyzetet, gyűjtsön adatokat, és én azt gondolom, hogy ezt tesszük is, és erről beszéltem az első felszólalásomban. Delange asszonynak pedig azt mondanám, hogy arra válaszolva, amit a tíz kereskedelmi szankciókkal fenyegetőző országgal kapcsolatban mondott, megerősítem, hogy az Európai Bizottság párbeszédben áll ezzel a tíz országgal. Dali biztos úr felvette a kapcsolatot az orosz hatóságokkal, és éppen most van egy Európai Bizottsági Delegáció Moszkvában, annak érdekében tárgyalnak, hogy mindenki kellő komolysággal viszonyuljon ehhez az ügyhöz. Amikor egy új betegség, egy új járvány beindul, mit lehet tenni? Koordinálni lehet, adatokat cserélni, felhasználni a tudományos erőforrásainkat, és közétenni a, az ismeretanyagot. Van egy webdokumentum, amelyen ezek a, az információk megtalálhatóak, ezeket, ezt a weblapot nagyon könnyű frissíteni az az információ, ami ott megjelenik, az olyan információ, amely amelybe beleegyeztek a gazdálkodó képviselői is, és a helyi, illetve a nemzeti hatóságok is. Ez a dokumentum tartalmazza azt, hogy hogyan áll ez az ügy jelenleg. Komisszárini. Köszönöm szépen a biztos asszonynak. Elnézését kérem a zaj miatt. Szerettünk volna egy hosszabb szünetet beiktatni, de hát a kollégák nem voltak túlzottan fegyelmezettek a felszólalási idő területén, és nem igazán örülök annak, hogy sokan beszéltek most, és most egy pár pillanatra megszakítom az ülést a, a szavazásig.